El señor presidente. Az elnök. Queridas amigas y queridos... Kedves barátaim, jó estét kívánok! Folytassuk az ülést, bejelentésem van. Az Egyesült Királyság hatóságai tájékoztattak arról, hogy Wallis asszony helyettesítéséről Rebecca Elizabeth Taylor asszony fog eh, gondoskodni, hogy fogja helyettesíteni március 8-ától. Üdvözlöm új eh, eh, kollégánkat. Ez a szabályzat szerint történik így. Egyelőre még a háttéranyagokat meg kell nézni, mielőtt új kollégánk elfoglalhatja a helyét teljes joggal, előzetesen megtett minden szükséges nyilatkozatot, amely szerint nem tölt be olyan pozíciót, amely összegy